végéig nem kapunk ellenvetést a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Ezt az ülést is sugározza a parlamenti internet, úgyhogy amit itt mondunk és teszünk, azt világ minden részén láthatják, és hallhatják, és erre nagyon büszkék vagyunk. A mai feladatunk a szavazás, a jelentés elfogadása, illetve állásfoglalási indítvány elfogadása és a módosításokról szóló szavazás. Én úgy gondolom, hogy két órát fog tartani az ülés, és hogyha ez így lesz, akkor a holnapi ülést töröljük. Remélem ezzel mindenki egyetért. Nagyon sok probléma merült föl azért, mert néhány szakbizottság ugyan ebben az időpontban ülésezik és szavaz. Azonban tudnunk kell, hogy azok a szakbizottságok, amelyek velünk egy időben szavaznak, nekik sokkal több lehetőségük van arra, hogy a szavazási időpontokat meghatározzák, mint mi. Nekünk már tavaly szeptemberben meg kellett mondanunk, hogy mikor fogunk ülésezni. Azt eh, tehát, hogy május 25-26-án eh, szavazunk, azt mindenki tudta időben. És azt is tudta mindenki, hogy 15 órakor kezdődik eh, ez a szavazás. Hogyha egyes szakbizottságok úgy gondolják, hogy ők mégis ugyanabra az időpontra teszik a szavazást, akkor az nem a mi hibánk. Akkor neki kell megoldaniuk ezt a problémát. Ezt csak úgy mondom. Danuta Hübner a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke írt nekem egy levelet. Ebben azt kéri, hogy ne foglalkozzunk annyira részletesen a regionális politikával, és én érjem el azt, hogy a módosító javaslatok, illetve az a e, kompromisszumos javaslat, amely a régiókra vonatkozik, e, a köztes régiókra vonatkozik, arról ne szavazzunk. Én megírtam Danuta Hübnernek, és elmondtam azt, hogy a mandátumunkban szerepelt e, ez a kérdés, és akár jogszabályalkotást is végezhetnénk, és akár meg is szabadíthatnánk a Regionális Fejlesztési Bizottságot a jogszabályalkotás terhétől. Nem csak a politikai e, prioritásokat ismerjük, hanem meg kell határoznunk ennek a költségvetési és jogszabályalkotási következményeit is. Mi azonban eh, saját magunkat is korlátoztuk, és eh, csak az irányt szeretnénk meghatározni ebben a, eh, ennek a szakbizottságnak a munkájával. Nos tehát, ezek voltak a bejelentéseim. A szavazás előtt megadnám a szót a jelentéstevőnknek utol, utoljára, Szálvador tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen nagyon sok hozzáfűznivalóm nincsen, annyit szerettem volna csak mondani, hogy 114 módostónk van, kompromisszumos módostónk néhány szobeli módostó és egy pár alternatív módostó. Ez összegzi tulajdonképpen az egyéves előkészítő munkánkat és a Sure Szakbizottság számos ülését. Több ezer módosító került benyújtásra a jelentéshez. Monika Strassernek és a titkárságnak külön meg szeretném köszönni a munkáját, valamint minden munkatársnak, és természetesen minden más kollégának, a koordinátoroknak, az asszisztenseknek és a frakcióknak, hiszen mindenki egészen az utolsó pillanatig folytatta a tárgyalásokat, és ez megkönnyítette a munkámat. A mai napon remélhetőleg le is tudjuk zárni a szavazást. Elnök, köszönöm szépen, Szálvadort! hát azt gondolom hogy nyilvánvaló, hiszen a te személyedben olyas valakiről van szó, aki nagyon tapasztalt, és jól tudod, hogy a jelentés tevőnek ugye sohasem könnyű az élete, bármely témában is fogalmazzon meg felelősségteljesen jelentést. Egy pár technikai jellegű dolgot szeretnék megosztani önökkel, de Anna Jensennek is megadom a szót. Köszönöm szépen, hát lehet, hogy ez tényleg technikai jellegű dolog lesz. A szak a frakciómban néhányan meglepődtök azon, hogy a vélemények is szerepelnek a szavazási listán. Vannak olyan szakbizottságok, amelyek véleményüket benyújtották, mások nem terjesztették be, és azt is észrevételezik, azt is észrevételeztük, hogy a javaslataink mellé mm, mínusz került. Az az aggályunk és a félelmünk, hogy ezeket a véleményeket. Most ugye, ha bevesszük a szavazási listára, akkor lehet, hogy az egész jelentést kvázi felrobbantjuk, szétrobbantjuk, és nem lesz olyan koherens. koherens. Ugye elejétől fogva azt mondtuk, hogy ez a fajta eljárás, hogy benyújtják az egyes szakbizottságok a véleményüket, ez nem teljesen tetszetős, és inkább úgy azt rögzítettük, ugye, hogy módosítók formájában kívánjuk módosítani és változtatni a jelentést, úgyhogy ezt szerettem volna mondani. Elnök. Hát igen, világos, hogy az elején megfogalmaztuk, hogy mindent figyelembe kívánunk venni, amit a szakbizottságok közel közölnek velünk, legyen az levél formájában, vagy valamilyen formális módon a szavazás alkalmával. De ez a tartalmi rész. Ha pedig megnézzük azért ezeket a kompromisszumos módosítókat, akkor azért nagyon sok minden visszaköszön abból, amit az egyes szakbizottságok eljuttattak hozzánk információként, véleményként. De nincs most választási lehetőségem, hiszen a 49-es cikkben a működési szabályzatunk azt mondja ki, hogy mi vagyunk ugye az illetékes szakbizottság, és szavaznunk kell a többi szakbizottságnak a véleményéről. Éppen ez itt azok a szakaszok, amelyeket a kompromisszum nem tartalmaz, tehát amelyekre azok nem terjed ki, ezek még egyszer szerepelnek a szavazási listán. Én úgy gondolom, hogy a szavazást, amennyiben egyetértenek ezzel a kollégák, fel tudjuk gyorsítani azzal, hogy azt mondjuk, hogyha több is van, ez egy-egy szakbizottság részéről, akkor amblok szavazunk róluk, de egyéb irányt úgy kell eljárnunk, ahogyan a szavazási listán ez szerepel, és elő van irányozva. Mielőtt az egyéb technikai jellegű közleményeket elmondom, elfelejtettem, és az elején elma, elmaradt, de minden szavazásra jogosult képviselőnek itt kell, hogy legyen a szavazási kártyája. Így van ez. Nem látom senki részéről, hogy itt idegesen ugrándozna a helyén, hogy jaj, jaj, elfelejtettem magammal hozni. Úgyhogy tartsunk egy rövid ellenőrzést. Úgyhogy egy próbaszavazást nézzünk. Például arra a kérdésre válaszoljanak, hogy a Sure szakbizottság jól végezte a munkáját. Tehát igennel, nemmel lehet szavazni vagy tartózkodni. Én a magam részéről nem szavazom ebben a kérdésben. Na? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást, és nagyszerű eredmény született. 51 a szavazásra jogosultak száma, ebből 48-an szavaztak, 33-an úgy vélték, hogy jó munkát végeztünk, egy szavazat nem, és 14-en nem döntötték el. De azt gondolom, hogy muszáj, majd kénytelenek lesznek eh, állásfoglalni, és akkor igennel vagy nemmel szavazni. Úgyhogy úgy tűnik, hogy működik ez a szavazás. Welche? Ähm, ich habe gerade gesehen, dass da 51 ab... Láttam, hogy 51-en szavaztak, de csak 50 tagunk van. Úgyhogy meg kell nézni, hogy ki volt, aki úgymond túl buzgó volt és szaka, szavazott. Hol vannak többen? Ah ja, oké. Ah, oké, oké, alles klar. Oké, Okay, gut, gut, gut. So. Also, Ant <laughs> Elliot, genau. Das ist um, der gute Geist, der jetzt um, einfach... Na, No, úgy tűnik, hogy jó szellem lebeg felettünk Úgyhogy akkor még egy technikai jellegű megjegyzés. Minden módosító minden nyelven hozzáférhető. Abból indulok ki, hogy minden képviselő látta ezt, észlelte ezt. A kompromisszumos módosítók, ahogyan megegyeztünk, angol nyelven hozzáférhetők. A szavazási lista pedig minden egyes képviselő felé postázásra került, nyilván a frakciók is megkapták őket, Úgyhogy a frakcióknak megvannak, megvolt a lehetőség, hogy a saját kis megjegyzéseiket megjelöljék a listán az egyes módosítók mellett. A kompromisszumos módosítóknál majd, ha lesznek ilyenek, teljesen egyértelmű, hogy a kompromisszumok, amelyeket a jelentéstevő hozott tető alá, arról szavazunk elsőként bármi más igény is kerül majd itt megfogalmazásra, ezeket vissza kell dobnom, mert a 160-as cikk szerint először a kompromisszumról kell szavaznunk, amelyet a jelentéstevő fogalmazott meg. Hogyha ezt elfogadjuk, ezt a kompromisszumot, akkor számos egyéb módosító tulajdonképpen okafogyottá válik, mert akkor a kompromisszumban ugye már beemelésre került magába a szövegbe. Es gibt natürlich ähm, einige Anfragen, wo wir Vannak olyan igények, olyan módosítók, ahol azoknak egy részét kiegészítésként szeretnék eh, integrálni. Erre van lehetőség, de a szavazási listán ez is eh, meg van jelölve, úgyhogy nem hinném, hogy bárhol is tájékoztatás nélkül maradnánk, vagy maradtunk volna. Szóbeli módosítókat is be kívánnak nyújtani, két ilyen igényt terjesztettek elő, ezt majd a megfelelő időben eh, nyilván meghallgatjuk, de látni fogják, hogy lent a szavazási listán egészen hátul ott vannak eh, írásban is. Tehát nem csak szóban fogják őket elővezetni. No, hát úgy gondolom, hogy akkor eh, mindent megbeszéltünk, ami megbeszélendő és akkor meg is kezdjük a szavazást. Voting list nehmen Sie bitte zur Hand. A voting list, tehát a lista mindenki előtt legyen ott, és akkor elsőként a címről kell szavaznunk. Änderungsantrag. Egyes módosító javaslat. Ezt most kész, kézzel szavazunk, mellette, ellene, többség ellene, tartózkodás. Gut, oké. Okay. Kom... Rendben. Akkor az első rész következik. Négyes kompromisszum mellette. ellene tartózkodás. Elfogadtuk egy ellenszavazattal. Következik az ötös kompromisszum mellette. Ellene. Hárman ellene. Tartózkodás. Három ellenszavazattal két tartózkodással elfogadtuk. Nyolcvanas módosítójavaslat kiegészítésként mellette. Ellene. Tartózkodás Ezzel ez nem került megszavazásra. A második oldal következik. 86-os módosítás mellette. Ellen, ellene. 8-nál többen tartózkodás. Nincs tartózkodás. 87-es. Mellette. Szavazunk azonnal elektronikusan, ne az időt. Megnyitom a szavazást. Die S&D hat ein zu viel szocialistáktól egyel többen szavaztak. Én nem is szavaztam. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 23-an ellene egy tartózkodás elfogadtuk. Dann kommen wir Következik a 88-as módosítás. Mellette. Ellene. Elektronikusan szavazunk. Die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. Ez ECR-től egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 22-en ellene. Két tartózkodás. Hát ezek tényleg nagyon szoros eredmények. Következik a 89-es, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 31-en ellene, két tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Senki. Tartózkodás. Nincs tartózkodás, ezt elfogadtuk. Kilencvenkilences. De erre vonatkozik a kilences kompromisszum. Hogyha a 9-est elfogadjuk, vagy a 34-est elfogadjuk, akkor ez lefedi a 99-est, de ezt most még 99-est, de ezt most még nem tudjuk, ezért most szavazunk a 99-esről. Mellette ellene elutasítva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene Nincs senki. Tartózkodás? Senki. Elfogadtuk hangulat. Következik a 105-ös módosítás mellette. Ellene. A többség ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A 106-os mellette. kellene. Ez volt a többség, elutasítva. 8-as kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt hangulag elfogadtuk. Következik a 9-es kompromisszum mellette. ellene tartózkodás, egy tartózkodás, egy tartózkodás mellett elfogadtuk hangulag Következik a 111-es. Ötös bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 113-as mellette, ellene, tartózkodás, nagy többséggel elutasítottuk, 112 mellette, ellene, hatnál többen, tartózkodás elutasítva. 114-es mellette. Ellene? Elektronikusan szavazunk. 114, megnyitom a szavazást. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 28-an ellene. Hát egyértelmű az eredmény, de ezt innen nem lehetett látni. 115-ös elutasítva volt a 114-es, 115-ös mellette. 6-an. Ellene. hatnál többen. Tartózkodás. Ketten. Elutasítva. 116-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 117-es. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 118-as mellette. Hárman ellene. Tartózkodás elutasítva. 119-es mellette. Haton ellene hatnál többen, tartózkodás, elutasítva. Nőjogi Bizottság, egyes kettes, együtt szavazunk. Mellette? Nem, mégsem akarják. Jó, akkor egyes, fem egyes mellette. Hatan. Ellene. Hatnál többen tartózkodás, senki elutasítva. Kettes, fem kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 120-as mellette, ketten, ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es mellette. Hatan ellene. Tartózkodás. 122-es mellette. ellene, tartózkodás, 123-as. Ez azonos, 124-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 125-ös. Mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 127-es mellette, Ellene? Rendben. Elutasítva. Tízes kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. 5 ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 139-es mellette. Elektronikusan szavazunk. 139-es, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 29-en ellene. De itt nem olyan jó a... Nem jó ö, a rálátás. Itt utólagosan csodálom a parlament elnökeit, akik olyan jól látják. Tehát 19-en mellette, 29-en ellene. 140 mellette, elektronikusan rögtön, 140-es. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 21-en ellene. Elfogadtuk. Most következik a 12-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő. Következő oldallal folytatjuk. 151-es mellette. El, egy ember ellene többen tartózkodás elutasítva. 152-es Kettő támogatja, ki van ellene, többen, ki tartózkodik. Elutasítva 153-as, mellette ki szavaz. Hatan, ki szavaz ellene, többen, tartózkodók elutasítva. 154-es. felszólítás nélkül támogatják, ki nem támogatja, ki tartózkodik, elutasítva. 155-ös. Kiszavaz mellette. 3. Ellen szavazatok. Több mint 3. Tartózkodók. Elutasítva. 156-os mellette Elektronikusan ellenség. Abstimmung geschlossen. Lezártam a szavazást. 23 igen, 24 nem. Egy tartózkodással elutasítva. 157-es. Mellette. Ezt is inkább elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást, tessék. Lezártam. 27 igen, 19 nem, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 159-es. Mellette ki szavaz? Ellene többen hatnál tartózkodók elutasítottuk. 160-as mellette hatan, heten, nyolc, kilenc, jó, ellenszavazatok, több mint kilenc, tartózkodók, elutasítva. 161-es a következő. Ki támogatja? Ki nem? tartózkodók elutasítva. 164-es mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva. 162-es. Tessék? Visszavontam ezt a módosítót. A 165-ös az öné, ha jól tudom. Igen, igen, igen, és ezt vissza is vonom de miután a szavazást megelőzően kell tudatnom, most tettem. 162-es tehát, amiről szavazunk. Mellette három, ellene tartózkodók elutasítva. 163-as, ki támogatja, ki nem, többen, úgyhogy ezt elutasítottuk. A 165-ös tehát akkor, ahogyan hallottuk, visszavonták. 13-as kompromisszumos módosítónál tartunk. Ki támogatja ezt? Ki nem? Tartózkodók? Elfogadtuk. 167-es. Mellette kiszavaz. Egy ember, húha! Ellenszavazatok, tartózkodók, elutasítottuk. 173-as, ki támogatja? Tehát 173-as támogató kezét hagylásam. Ellenszavazatok többen vannak, úgyhogy ezeket, ezt elvetettük. 172-es mellette Nem mindig mondja az elnök asszony. Ellene kiszavaz. Többen vannak, úgyhogy tartózkodók nem volt elutasítva. 174-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 14-es kompromisszumos módosító. Ki támogatja? Ellenszavazatok. Senki nem szavaz ellene? Akkor elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos módosító. Ki támogatja? Ki nem támogatja? Tartózkodók? Elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosító. Támogató kezét, hogy lássam. Ellenszavazat. Tartózkodók. Elfogadtuk. 17-es kompromisszumos módosító. Mellette kiszavaz. Ellenszavazatok. Egy ellenszavazat jött, tartózkodók. Elfogadtuk. Most jön az NV 8-as és 9-es, ezt egybe vesszük, nem, mégse tehetjük, akkor egyenként haladunk. 8-as NV féle módosító kitámogatja ezt, Hét ember, ki nem támogatja, több mint hét tartózkodók. Elutasítottuk. 9-es envi módosító, mellette kiszavaz. Kettő volt, ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 18-as kompromisszumos módosító, mellette kiszavaz. Úgy tűnik, hogy az angol tolmácsolással van egy kis probléma? Hmm, hallgassanak már ebbe bele. Be van kapcsolva a mikrofon, úgyhogy részemről minden rendben. Nézzük akkor 18-as kompromisszumos módosító. Ellene ki szavaz? Egy. Tartózkodók? Elfogadtuk. 197-es ez egy kiegészítés. Elektronikusan. Nézzük. Lezártam. 25 igen, 20 nem, egy tartózkodás elfogadt. 197. 201. Következő 201-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Egy tartózkodás volt, egy ellenszavazat. Nincs tolmácsolás? Csak az angol nem működik? Oké. Okay. So, it, it's uh, not adopted. no. Tűnik, hogy rossz a mikrofonjuk az angolos tolmácsoknak. De úgy tűnik, most már megjavult. Nem, még mindig nincs. No. Úgy tűnik, hogy megérkezett a hang, akkor 202-esre folytatjuk. Ki támogatja a 202-es módosítót? Angolul is 202. Négyen. Ki nem támogatja, tehát kiszavaz ellene, több mint négy. Hát lehet, hogy mégiscsak el kell menni a fodrászhoz. 205-ös ketten támogatták, akik ellenzik, azoknak a kezét is lássam. Több mint kettő tartózkodók. Senki, úgyhogy elvetettük. 206-os mellette. Rosszul is kezdem már, tehát akkor még egyszer mellette. Mindjárt az elején sokan a, az ellenvetést mutogatják, tehát ellenszavazat és tartózkodók, elutasítottuk. 207-es mellette kiszavaz. Ellenszavazatok. Egyértelműen elvetettük. 19-es kompromisszumos módosító. Mellette kiszavaz. Ellene. Négyen. Négy ellenszavazat, tartózkodók. Senki. Elfogadtuk. Következő oldalra lapozunk. 214-es módosító. 214-es mellette. Hárman. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 20-as kompromisszumos módosító. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodók. Egy tartózkodás, egy ellenszavazat elfogadtuk. 21-es kompromisszumos módosító. Mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, egy ellenszavazattal elfogadtuk. 231-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 23-as kompromisszum. Ki támogatja? Ellenszavazatok. Négyen. Tartózkodók elutasít. Ne, nem, nem, javítja magát az elnök asszony, elfogadva. 235-ös a lap alján kitámogatja ellenszavazatok, tartózkodók elutasítva. 24-es kompromisszum alap tetején mellette, ellene Egy ellen szavazat volt, tartózkodók nincsenek, elfogadtuk. Az ittre hatos módosítója. Ki támogatja? Ellene szavaz. Tartózkodók, elutasítottuk. 245-ös. Mellette. Három. Ellene szavaz tartózkodók, mindenki más, úgyhogy ezt elvetettük, 246-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 247-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 25-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 252-es alap közepén mellette, el... négyen voltak, me... ellene kiszavaz a többség. Tartózkodók, elutasítottuk. 251-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 253-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Az MV12-es módosítóját ki támogatja? Hat ember, ellenszavazatok, mindenki más, úgyhogy elutasítottuk. Tartózkodók vannak? Nincsenek. 26-os kompromisszum. Mellette ellene egy tartózkodók, senki, elfogadtuk. 256-os mellette négyen ellene kiszavaz mindenki más, van, aki tartózkodik? Nem. Senki. 257-es. Kiszavaz mellette. Hát hárman. Ellene kiszavaz. Tartózkodók. Elutasítva. 261-es. Mellette 6 fő, ellene, mindenki más, tartózkodók, senki, ezt elvetettük. 262-es. Igen, visszavontuk azt a kérésünket, hogy split vote legyen. Úgyhogy mehetünk tovább, nem kell részenként szavazni. Jó? Hogyha a 262-est elfogadjuk, akkor a 17B-hez mennénk, vagy tehennénk ezt át. Ez így áttekinthetőbb lenne akkor. Hát meglátjuk majd, hogy, hogy tényleg hogy jön ki jobban, hova illik jobban. 262-es, tehát akkor egyben, mellette kiszavaz. Ellene. Kettő ellenszavazat volt. Tartózkodók. Senki. Akkor ezt elfogadtuk. 263-as. Mellette. Hárman. Ellene mindenki más, tartózkodók. Hát senki nem akar tartózkodni. És ennek az MV módosítói, ezeket lehet esetleg összevontan szavazni. Jó, akkor egyszerre 21 24-ig MV módosítók mellettük kiszavaz. Ellenük tartózkodók elutasítva. 27-es kompromisszumos módosító. Ki támogatja? Ellenszavazatok. Senki. Elfogadtuk. Lapozunk a nyolcadik oldalra. 270-es. 270-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 271-es mellette, ellene, elutasítva. 273-as mellette, ellene, mellette szavaztak azok, akik mellette szavaztak, ellene, 273-as ellen, elutasítva. 274-es mellette, ellene, elutasítva, tartózkodás, jó. 275-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 277-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 276-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 278-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 279-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 280-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 281-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 282-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 283-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 284 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 285 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 287-es mellette. Ellenőrizzük elektronikusan. 287-es elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 22-en ellene. Elfogadtuk. 289 mellette. ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as kompromisszum mellette, ellene, két ellenszavazat tartózkodás, elfogadtuk. 295-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 302-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 314-es mellette, 314 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 317-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 318 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 319 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 320 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 321 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 322 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 323 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 324 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 316 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 326. Tessék. Lenne itt egy technikai megjegyzésem. Azt gondoljuk, hogy az, e- az eredeti 34-es bekezdésben szereplő szöveg az ellentmond a 99-es kompromisszum kompromisszumnak, de hogyha meg, ha megszavazzuk a módosító javaslatainkat, és ezt, ezt elfogadjuk, akkor nincs probléma, de a másik a probléma van. Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusról van szó, és azt mondom, hogy hogy az éves költségvetési összegről van szó, ami teljesen más, mint a 99-es kompromisszum, amely az MFF plafont tartalmazza. Ez két különböző dolog, el kell döntenünk, hogy melyik a korrekt megfogalmazás. Hogyha mi módosító javaslatunkat megszavazzuk, akkor ezzel nincs probléma. Oder was? Um, Jöran, the compromise... Göran, a 99-es kompromisszumról van szó? Azt hiszem, hogy a 99-es meg fogjuk szavazni. Ez majd az egész 34-es bekezdés le fogja fedni, nem? Ah, so. Mhm. mhm. Okay. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann werden Ha ez a helyzet, akkor ezt megvizsgáljuk. Általában egyetértek Görennel, de most nem igazán tudom követni, mert a 30-as kompromisszumban a jelenlegi helyzetről beszélünk, és a 99-es kompromisszum pedig a jövőről beszél. Úgyhogy ez különbség. Jó. A szavazólista szerint fogunk szavazni, és utána majd megnézzük, és technikai korrekciót hajtunk végre, hogyha erre szükség van. 326. 326. Mellette ellene. Hát ezt ellenőrizzük, bár szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 26-an ellene 21-26-0. 327-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 31-es kompromisszum mellette. Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. Három harminc hármas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 32 32-es mellette, kompromisszum 32-es ellene, tart, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 344-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nőjogi Bizottság 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 348-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ittre 16 áll mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 34-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 357-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 358 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 359 mellette nyolca ellene. Többiek. Tartózkodás elutasítva. 360-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 35-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 367-es, 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 389-es, részenként szavazunk, első rész. Első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Első részt elfogadtuk, második rész mellette. Ellene Második részt elutasítottuk. Egyértelmű. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 405-ös mellette, el, ellene, tartózkodás elutasítva. 406-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy itre módosítás blokkban. Szavazhatunk? Jó, akkor itre 22, 23, 24, 25. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítva. 42-es kompromisszum mellette, ellene 4, 5 tartózkodás elfogadtuk. Négyszázhuszonegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 422 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. elfogadtok, 4.31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4.32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. és hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kult 7 mellette ellene elutasítva, tartózkodás elutasítva. Nőjogi Bizottság 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 435-ös, ez csak a, erről a kiegészítésről szóló, hogy such as Roma mellette, ellene, Szerintem elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 22-en ellene egy tartózkodás elfogadtuk. 9-es női jogi bizottság mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 444-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 445 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 447-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 448-as ez azonos, 449 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kulturális 8, 9, 10, 11, mehet egyben? Nem. Akkor külön 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene elutasítva, 45-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri numero 1, wer Jön az Agri 1-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 461-es mellette, ellenszavazatok, tartózkodás, elvetettük. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elvetett. Elfogadtuk. 467-es alap közepén. Még azért észreveszem, hogyha hibázom, úgyhogy 467-es a következő mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Agri 5-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47-es kompromisszum mellette ellene kiszavaz tartózkodók elfogadtuk. Agri 7-es, 8 os ezt lehet egyben? Jó. 7, 8, 9. Tehát mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Következő oldal, 47A kompromisszum, ki támogatja? Igen. Ellene ki szavaz? Tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 47B kompromisszum mellette. Ellenőrizzük akkor elektronikusan, az a biztos, tessék. reciprocity, you know. So, Abstimmung ist geschlossen. Lezártam. 21 igen, 25 nem, egy tartózkodás mellett elutasítva. Genau, 462. 462-es részenként, első rész mellette, ellene, Elektronikusan ellenőrizzük, tessék. Lezártam a szavazást. 25 igen, 23 nem, tartózkodás nélkül, hát mondtam, hogy szűk volt, de elfogadtuk. Második rész, ki támogatja? ellene elfogadtuk. esre térünk át, annak a második részéről mellette, tehát 490-esnek a második részéről kell szavaznunk. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 486-os mellette ellenszavazatok, tartózkodók, elutasítottuk. 488-as mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 489-es, 498-as, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 491-es és 492-esek, ezek azonosak, ki támogatja, ki nem, tartózkodás, elvetettük. 493-as ellene, tartózkodók, elutasítva. 494-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 495-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 496-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 497-es mellette ellenszavazatok, tartózkodás elutasítva. Még 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 499-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 500-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 501-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 502-es mellette 1, 2, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az agri 11-től 13-ig közösen vesszük, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas agriféle módosító. Ki támogatja ezt? Ellenszavazatok, tartózkodók, elutasítottuk. 505-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as kompromisszum, mellette, ellene, a hárman, tartózkodók, Elfogadtuk. 510-es, második része, mint kiegészítés, 510-es tehát. Ki támogatja ezt? Ellenszavazatokat hagy lássam. Tartózkodók, elutasítottuk. 512-es mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Négyes és a 17-es a griféle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. FEM 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as A kompromisszum támogatja, ellenzi, egy ember, tartózkodik, elfogadtuk. 515-ös kiegészítés, ki támogatja. Elektronikusan ellenőrizzük, tessék. Knapp wieder. Bitte 515 als addition. 515-ös, tehát mint kiegészítés. Lezártam a szavazást. 23 igen, 25 nem, nulla tartózkodás elutasítva. Fitzbold, Fitzbold. Um, dann nehmen wir 516. 516-os. Ugyancsak kiegészítésként értelmezendő. Ki támogatja ezt? Ellenszavazatok, tartózkodók, elutasítottuk. 520-as, mellette, ellene, tartózkodik, elvetettük. 49 éves kompromisszumos módosító, ki támogatja, ellenszavazatok, tartózkodók, ezt elfogadtuk. 13-as ittre, következő oldalon, 18. oldalon járunk, mellette ellene tartózkodók. Hát nem mindenki mutatta a kezét, Valaki már elfáradt itt a kézemelgetésbe, úgyhogy elektronikusan ezt ellenőrizzük, hogy biztosan tudjuk az eredményt. Tehát ittre 13-as módosítója, tessék, elektronikusan szavazhatnak. Abstimmung ist geschlossen. Lezártok és itt van 17 igen, 31 nem, úgyhogy a néppártiak is emelgessék csak a kezüket, mert nem látom különben. 17 igen, még egyszer, tehát 31 nem, elutasítottuk. 10-es, 11-es MV módosító, ki támogatja, ki ellenszavazatok, tartózkodik, elutasítottuk. 50-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elutasít. Elfogadtuk, bocsánat, bocsánat. 533-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 537-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 538-as mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. NV 13, 14, 15 kitámogatja ezeket. Négyen, ki ellenzi, mindenki más, tartózkodik, elvetettük ezeket. 51-es kompromisszumos módosító mellette kiszavaz. Ellene. Néhányan ellene szavaztak, tartózkodók, de elfogadtuk. 548-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 549-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 550 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 551-es mellette, ketten, hárman, ellene, többen tartózkodnak elutasítottuk. 552-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 553-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 554-es mellette, ellene, ellenszavazatokat hagylással ellene, tehát a néppártot muszáj egy kicsit itt felébreszteni. Elutasítottuk. 555-ös. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Az Envi 3 tól 7-ig, közö egyben, mellette, ellene, tartózkodnak, elutasítottuk. 52-es kompromisszum. Ki támogatja? Ellenszavazatok. Tartózkodnak, elfogadtuk. 16-tól 19-ig az envi módosítók közösen. A rész külön-külön kell szavazni, na nézzük akkor 16-os mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 559. 559-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jön az 53-as kompromisszum. Mellette ellene egy ember tartózkodás elfogadtuk. 571-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as, 573-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es alap alján mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as oldal tetején 55-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Köszönöm szépen, Jutta. Az 595-ről, az SND részéről szeretnénk szavazást, mert éppen most fogadtunk el egy olyan módosítót, hogy az infrastruktúrát támogassuk, és az SND frakciónak a módosítója azt hangsúlyozza, hogy a TEN finanszírozás olyan projekteket részesítsen előnyben, amelyek a megújuló energiaforrásokat támogatják. Úgyhogy a kompromisszum ugye azt mondja ki, hogy szükség van az infrastruktúrára mindenféle elemre, ez a módosító egy kiegészítés, amely azt mondja ki, hogy prioritást élvezzenek az megújuló elő, erőforrások, amennyiben ez lehetséges, úgyhogy legyen erről a módosítóról egy szavazás. Hát nagyon fáj a szívem, de sajnos úgy gondolom, hogy erre most nincs lehetőség, hiszen vannak saját szabályaink, nem csak a saját szabályaink, hanem sok minden más is, és a prioritásainkat pedig már meghatároztuk. Nem lehet most új prioritást még integrálni a szövegbe. Úgyhogy úgy, ahogyan itt kiegészült a szöveg, kiegészítésként már nem tudjuk fölvenni a szavazási listára. Higgyétek el nekem. Hogyha itt most egy kicsit felvizezzük a szavazási listát, akkor egyszerűen nagyon-nagyon sarokba szorítjuk magunkat más helyeken. A megújulókat szeretnénk belefoglalni, jó, ez jó gondolat, de el kell halasztani. A plenárison történő szavazásig ezt a kiegészítést hiszen újra meg lehet majd fogalmazni még a kiegészítéseket, de itt most egyszerűen nem lehet így eljárni. Higgyétek el. Elnézést. Elnök azt, hogy nem értek egyet. Persze szeretnék hinni önnek, de itt ez egy, ez egy politikai megítélés, hogy most prioritást adunk-e egyes dolgoknak, vagy sem a saját módosítónkkal kiegészítést kívánunk eszközölni az infrastruktúra tekintetében, és egy specifikus prioritásról van szó a megújuló erőforrások érdekében. Úgyhogy szívesen ön, egyetértek önnel, de, és hiszek önnek, de nem tudok most egyet érteni, és kérem, hogy erről külön szavazzunk. Also, ich bin nicht überzeugt, dass... Még mindig nem vagyok meggyőződve. Nem először foglalkozom ezzel a kérdéssel, de természetesen a szakbizottságot megkérdezhetem, kívánnak erről szavazni, igen vagy nem. Also, es geht jetzt nur, nein, nein, nein, nein, es geht jetzt nicht darum, dass wir... Nem arról van szó, hogy az, e- a megújuló energiaforrásokat prioritizáljuk, hanem csak arról, hogy megengedjük-e azt, hogy a szocialisták módosító javaslatáról szavazzunk. Én szerintem nem, de hogyha leszavaz a bizottság, akkor nem tudok mit csinálni. Kérem a bizottság véleményét. Szavazzunk-e a módosító javaslatról igen vagy nem? Most csak arról szavazunk, hogy fogunk-e szavazni. Ki van mellette? Elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Nemet mondott a szakbizottság többsége, úgyhogy nem szavazunk erről a módosításról. Ich meine, Bas weiß es so gut, wie, ähm, wie ähm, Jöran ähm, es auch weiß. Jöran is nagyon jól tudja, hogy a megújuló energiaforrásokat támogatom, de én ezt technikailag nem tartom lehetős, lehetségesnek, hogy szavazzunk erről a módosításról. 56-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tran 1-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 598-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tran 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 583-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tron 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 607-es mellette, ellene, Szerintem elfogadtuk. Jó, elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez hat, a 618-ról kiegészítésként, based on a cost-benefit analysis, erről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tran 12-19-ig mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 619 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most mondom előre. A 627-essel ugyanaz a helyzet, mint az 595-össel, úgyhogy nem fogunk erről megint vitázni. Trán 21-28-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 628 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tran 31-es, nem, ez okafogyott, jó? Jó, okafogyott, akkor 59-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 632-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 633-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 635-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 60-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 652-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 679-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Regi 12, 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 64-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os regi mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 694 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 695 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 704-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 705-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nőjogi 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 709-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 66-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatváltás kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 721-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 724-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 723-as második része, mert az elsőre, első okafogyott mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 69-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Regi 15-17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 744 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es kompromisszum. Kérem mindenkit, hogy, kérek mindenkit, hogy elektronikusan szavazzon. A szocialistáktól egyen többen vannak. Jetzt hat die EVP ein zu viel, zwei zu viel. Most a néppártól vannak sokan, most jó, lezárom a szavazást. 30-en mellette, 15-en ellene. Két tartózkodás. A 70-es kompromisszumot elfogadtuk.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 tartózkodás elutasítva. A regi 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 758 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 73-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 768-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 679 mellette, 769 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 74-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 777-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Reimer Bögel jelentkezett egyedül, és Salvador, de őket úgy veszem, hogy az összes néppárti jelentkezett. Hát kérem, mindenki jelentkezzen, elutasítva. 778-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 779 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kult 12-től a 24-ig együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 76-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kult mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Änderungsantrag 788 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. FEM 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva 80-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 807-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 808 mondja az elnök, de ez azonos. 809-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszum következik. 81-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. egy második része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 814 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20 mellette ezt visszavonták. Nyolc hatvanöt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 82-es kompromisszum mellette Helena. tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Deve 1-től 27-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 847 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 849 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Teve 9 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Elutasítva. 850 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Deve 6 6-tól 31-ig mellette, ellene. Nem, akkor a 30-ig, 6-tól 30-ig mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 851-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 852. 852-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 853-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 854-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 855-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 856-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. A DEVE 21-es, bocsánat, 23-as módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös deve mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös kompromisszum. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. Bocsánat, javítja magát az elnök, elfogadtuk. 842-es alapalján mellette ellene tartózkodnak. Ezt elektronikusan ellenőrizni kell, de ez már azon múlik csak, hogy nem emelgetik rendesen a kezüket. 842-es elektronikusan megnyitottam a szavazást. Ich glaube, es ist abgelehnt, aber gut, wir werden sehen. Abstimmung geschlossen. Lezártam. 25 igen, 22 nem nem volt tartózkodás, elfogadtuk. 30. oldal tetején 857-es mellette ellene e, tartózkodik, elutasított. 858-as mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 859-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 860-as mellette, ellene, elfogadtuk. Ugyanazzal a többséggel, mint az előbb. Huszonegytől 29 deve Jó, vegyük külön akkor, először a 21 28-ig, mellette kiszavaz, ellene tartózkodnak, elutasítottuk. Most jön a 29-es, Deve 29-es mellette, ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 86-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 863-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 879-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 87-es kompromisszum, mellette kiszavaz. Ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 88-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk. 878-as mellette, ellene, tartózkodnak, elutasítottuk. 89-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 882-es mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 90-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő oldalon nem, még a lap alján, 844-es, ennek utolsó részéről, mint kiegészítés szavazhatunk. Tehát 844-es, mint kiegészítés utolsó résznél, mellette kiszavaz. Ellene elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Check bitte. Ich glaube, ist angenommen. Aber wir gehen nochmal auf Nummer sicher. Úgy láttam, ugyanúgy elfogadtuk, de azért menjünk biztosra. Abstimmung geschlossen. 26. Lezárva 26 igen, 22 nem. Elfogadtuk. 8-as deve módosító. 7-es, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8 85 ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 91-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 897-es mellette, ellene, tehát ellene tartózkodnak, elutasítottuk. Deve 16-os módosítójáról szavazunk, mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 898-as mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. No. 93-as kompromisszum. Mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 907-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 905-ös mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 908 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 906 mellette. Aha, aha, aha. Ó, akkor elektronikusan ellenőrizzük, lássuk. Lezártam a szavazást. 22 igen, 21 nem, 3 tartózkodás, de jó, hogy ellenőriztük. 909-es alap alján kitámogatja. Tehát mellette kiszavaz ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Tran 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 101-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, egy tartózkodónk van, elfogadtuk. 94-es kompromisszum a következő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 95-ös kompromisszum mellette ellene Tehát először azt kérdezzük, hogy el, mellette ellene majd tartózkodók, de elfogadtuk. 96-os kompromisszum mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 97-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 98-as kompromisszum. Mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 937-es mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 938 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 99-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 951-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, százas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk. 953-as mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Tessék. Ich glaube, er ist angenommen, wenn auch knapp, aber... Úgy láttam, hogy elfogadtuk szűk többséggel, de ellenőrizzük a néppártnál egyet, többen szavaznak. Jetzt ist geschlossen. Lezártam a szavazást, 24 igen, 22 nem. Nem volt tartózkodás, úgyhogy jól láttam. Die 954. 954-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük ezt is, de ellenőrizzük akkor ezt is. Lezártam. 23 igen, 21 nem. Én innen mindig a baloldalt látom, ugye, ilyen felőlem nézve, ahol rendesen emelgetik a kezüket, a másik oldalon, a jobb oldalon kicsit lustábbak, úgyhogy igyekezzenek. 970-es a következő, mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 971-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítva. 102-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 977-es módosító a következő, mellette, ellene, tartózkodnak, elutasítottuk. 103-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 104-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 993-as, egészen a 94, 95, 96, ezek azonosak, tehát mellette. Hát kevesen ellene tartózkodók elutasítottuk. 996-os külön, tehát akkor mellette elektronikusan ellenőrizzük. Nem látom itt a közepét. Tehát 996-osról elektronikusan nézzük. schließen. Oh, weia. Also gut, abgelehnt. Elutasítottuk 18 igen, 27 nem ellenében. 105-ös kompromisszum. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 10-17-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 10-18-as mellette ellene tartózkodnak elutasítottuk. 106-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 107-es kompromisszum. Tehát a jelentéstevő utolsó verziója, hogy mindenkinek ott van az asztalán, nem kell hosszan taglalni, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1028-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 10-29-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-30-as mellette ellene tartózkodik, kicsit össze-vissza beszél már az elnök asszony, megfordította, először kérdezte az ellenvetéseket, de elutasítottuk. 1031-es mellette, ellene Gut, okay. Wer enthält sich? Elutasítottuk. 1032-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 108-as módosító, kompromisszumos módosító. Hát mindjárt a végénél tartunk, szép azért az élet, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk. 110-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk. 110A kompromisszum mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, tessék. 110A. Tehát a 110A-ról megnyitottam a szavazást. Saját forrásaink rendszere, amit nem kéne újra megmentenünk. Lezárjuk 22 igen, 26 nem, nem volt tartózkodás, elutasítva. 111-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a szóbeli kiegészítések az egyes szakaszokhoz. és ennek a szakasznak a végén látják írásban, és ki tudja ezt támogatni. Elektronikusan ellenőrizzük, jó? És akkor ezzel is meg vagyunk. Tehát ezt a szóbeli módosítót a 118-as szakaszhoz ki tudja támogatni. Ott van hátul a jegyzeteikben a szavazási lista végén. Lezártam a szavazást. 19 igen, 29 nem, nem volt tartózkodás. Tíz es a következő. Mellette, ellene, elutasítottuk. 163-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 1089-es módosító mellette ellene tartózkodnak elutasítottuk. 1090-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 1092-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 114-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jetzt. Következnek már majdnem megvan a jelentés. Most következnek a francia bekezdések, illetve a preambulum bekezdések. Nos, először is mélyet lélegzünk, mert külön kell szavaznunk az összes bekezdés, francia bekezdésről, kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás. Elutasítva ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva a nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva 9-es mellette ellene többen voltak ellene elutasítva nem kell ellenőrizni Tízes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette. Ellene. Elfogadtuk. De elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Jó. 11-es. Szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hoppá, hoppá, hoppá. 23-an mellette, 25-en ellene. Jó, akkor legközelebb mindig ellenőrizzük. 12-es. 12-es mellette. Nem, nem. 12-es. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 25-en ellene. 13-as. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhatos mellette Valószínűleg közeli az eredmény, elektronikusan szavazunk a 26-osról. Lezárom a szavazást. 25-23 ellenében, de most fordítva. Ezt nem lehet követni. Elfogadtuk. 27-es módosítás mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-est ellenőrizzük? Jó, 32-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-25 ellenében elutasítva továbbra is. 33-as módosítás. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Fem B mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Negyvennyolcas mellette. Nem, ez oka fogyott, mondja az elnök. 49-es. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, fogyott amúgy is, nem, 60-as is oka fogyott. Akkor céfem. Fem C mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve, A, B, C, D. Szavazhatunk egyben? A-tól a D-ig, tehát deve, mellette, ellene, elutasítva. Most következik a szavazás. az állásfoglalási indítvány módosított formában a szavazás tárgya. Gut, gut. Um, elektronisch. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Elég szocialista van itt? wenn ich da. Was, wie mache ich das denn jetzt? Jetzt ist gut. Wir haben immer noch zu viele S&D und zu viele PPE. Ein EVP zu Egy néppárti és egy szocialista szavazóval több van, még mindig egy szocialista. En, jetzt stimmt's. Okay. Most rendben van a szavazók száma. Lezárom a szavazást. 39... en mellette, 5-en ellene, 4 tartózkodás. Bravo, gratulálunk a jelentéstevőnek. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki ilyen sokáig kibírta. Nem csak a szavazásért köszönet, hanem a munkáért. És mindenkinek kellemes estét.